közös célja, hogy megvédjük az Európai Unió polgárainak egészségét. Köszönöm szépen. Szárjok. Köszönöm, biztos úr. Az állásfoglalás tervezett vitáját. Lezárom a vitát. Holnap 12-kor szavazunk az állásfoglalásra. A következő ülés holnap, május 12-én délelőtt folytatódik, és délután a napi rend megtalálható az Európai Parlament eh, honlapján. Most lezárom a vitát. Köszönöm.